Feld, so möchte ich es jetzt bald nennen, weil das Feld ist weit und die Definitionen sind noch nicht allzu weit gediehen. Okay, thank you very much for that very interesting introduction. Then um, I don't have a name here, but I'm going to Mrs. Garay, Mrs. Garay from the Council. You have the floor. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, distinguished um, members of the European Parliament. Uh,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 in the order of the day. There's still pending one, a pending last point. So first, yes, for the EPP, takes the floor Mrs. Gall. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a részletes beszámolót a Velencei Bizottság munkáját mindig is nagyon nagyra értékeltem, és évek óta közelről követem figyelemmel. Ami engem ebben a mai vitában zavar, az az, hogy én úgy gondolom, hogy nem tartozik a Bel- és Igazságügyi Bizottság elé vitára a magyar alkotmány. Mert hogyha a Bel- és Igazságügyi Bizottság a magyar alkotmányról vitázik, és ezekből a kérdésekből bármelyiket elemzi, akkor ezt megtehetné bármelyik másik európai alkotmányjal, hiszen nagyon jól tudjuk, ha megnézzük, felütjük bármelyik másik európai alkotmányt, hogy egyik vagy másik fel, felvetés, kritika az egyik vagy másikból hiányzik, vagy egyáltalán nem szerepel, hiszen az alkotmányok általában az adott államok teljes szuverenitási körébe tartoznak. Ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, és ezt megerősítette Barozó úr is a plenárison április 5-én, amikor azt mondta, hogy a bizottság nem foglalkozik nemzeti alkotmányokkal, mert az nem tartozik a ö, ö, vizsgálat körébe, Természetesen fontos, hogy az adott alkotmányok a nemzetközi kötelezettségeiknek eleget tegyenek, de én úgy gondolom, hogy ez a magyar alkotmány esetében egyáltalán nem probléma, olyan ö, intézkedése nincsen, ami bármilyen nemzetközi kötelezettségével szembe menne Magyarországnak. Ez vonatkozik az uniós kötelezettségeire is. Amit itt elmondott ö, az előttem felszólaló Márkör úr, azok mind egyenként olyan kérdések, amikre én csak vissza tudok kérdezni. Igaz-e, hiszen, hiszen a, a, a az elkészült három kérdésre adott válaszában éppen a Velencei Bizottság mondja el, hogy nincs általános szabály, hogy hogy oldják meg az európai alkotmányokban ezeket a kérdéseket. Például az Alkotmánybíróságnak a hatáskörére vonatkozva is, ahogy olvasom, és idézem az angol szöveget, there is no common European standard as regards at the initiations and the concrete modalities of this review. Ha ez így van, akkor lehet beszélgetni róla, lehet vitatkozni róla, de nem látom, hogy egyik vagy másik alkotmány miért lenne ettől jobb vagy rosszabb. Egyszerűen más utat választ. Igaz ez az el, a többi kérdésre is. Igaz ez arra is, hogy eh, hogyan, fogla, hogyan foglalkozik a kisebbségekkel. Azért tartom furcsának a felvetését, hiszen a magyar alkotmány szerintem az egész közép-európai térségben egyedülálló módon eh, kimondja, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. A határon kívül élő magyarokról, amit fölvetett, az pedig szerepel mindegyik térség alkotmányában, még a szlovák, a macedón, a, a román, mindegyik alkotmányban. A diszkrimináció megfogalmazása is mindegyik alkotmányban más és más. Tehát azt szeretném mondani, hogy ezek a felvetésekről lehet vitatkozni, de ennek alapján nem látom, hogy helye lenne egy ilyen vitának ebben a bizottságban. Köszönöm, hogy meg. Thank you.